világok kihívásainak. Ennek érdekében továbbra is fejlesztenünk kell stratégiai partneri kapcsolatainkat. Elnök úr, de Kaiser asszony kérdésére reflektálva, amikor Atmásek kivégzéséről beszélt. Az Európai Unió a lehető legerőteljesebben elítélte Akmálsájk kivégzését. Rendkívül sajnálatosnak tartja azt a tényt, hogy Kína nem hallgatta meg az Európai Unió többszörös felhívását a halálbüntetéssel kapcsolatban, és végrehajtotta Sájk úron a halálbüntetést. Elnök. Köszönöm szépen, biztos asszony. Egy kis csendet kérek, kollégák. Egy rendi pontunk lenne még, amit meg kéne beszélnünk. Kérem a kollégákat, hogy csendben foglaljanak helyet és engedjék meg, hogy a Fülöp-szigetekkel kapcsolatos állásfoglalási vitát is gyorsan lefolytassuk. Két percet kap az első felszóló Olaszországból. Köszönöm, elnök úr! Sajnos hagyományá vált már házunkban, Pravéra úr beszél, hogy a kínai jogsértésekről és a Fülöp-szigeti jogsértésekről beszélnünk kell. Fülöp-szigeteken 57 személy ö, került most, illetve vált gyilkosság áldozatává. Egy fegyveres csoport ö, valamilyen általuk kitalált forradalom nevében tömeggyilkosságot követett el, és ez nem ritka esemény sajnos ebben az országban. Gyakorlatilag állandó forradalom van, és a vallások közötti összetűzések mindennaposak. Úgy gondolom, hogy komolyan együtt kéne működnünk a Csigeti kormányjal, és fel kéne ajánlanunk segítségünket számára, hogy ezeknek véget vessen, és a fegyveres konfliktusokat megszüntesse az egész ország teljes területén. Köszönöm, Provéra úr! Most egy percben Kastler úr kap szót. Elnök úr, igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! November 23-án Vagadineu régióban ö, az emberi jogok szempontjából egy, egy fekete nap. Ö, 57 áldozata volt ennek a támadásnak, több nőt megerőszakoltak, ö, folyt a vér. Az újságírók arról is beszámolnak, hogy az áldozatok között három újságíró is volt, és a nemzetközi szervezetek ezen kívül semmilyen információval nem rendelkeznek, csak arról, hogy agyonvertek újságírókat, de semmi többet nem tudunk. A mai állásfoglalás helyén való és idején való. A néppárt két részre szeretné osztani a szavazást, mert az egyik részben a terrorelmi küzdelemben támogatjuk a Fülöp-szigeti kormányt, ezért azt kérem, hogy az F pontról külön szavazzunk, és a jogrendszer nem működéséről szóló részt külön szavazzuk meg, és töröljük a felderítés szót a többi részről pedig megint csak külön szavazzunk. Szerintem a szövegben bizonyos kijelentések nem megalapozhatóak, és ezért törlendők. Köszönöm szépen, Tanok úr, szó egy percre. Ez a magondai mészárlást el kell ítélni. Ez megmutatja azt, hogy a jogi vákum átvette a Fülöp-szigeteken az uralmat. A nagyon gyenge a központi kormányzat, kormányzás korrupció, iszlám, terrorizmusnak vannak kitéve a lakosok. Folyamatos politikai elnyomásra kerül sor, és ezt szélesebb szociális és gazdasági kontextusban kell látnunk. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a Fülöp-szigeteki kormány erőfeszítéseit az elmúlt 25 évben, hogy demokratikus demokratikus kormányt hozzanak létre a technokrata diktátor bukása után. Azonban a terroristák destabilizálják az egész társadalmat, amely amely a Fülöp-szigeteki államot alkotja. Nagyon fontos az, hogy segítsünk a Fülöp-szigetekieknek, és olyan országról van szó, amely egy, nagyon sok területen osztja velünk az értékeket, erősíteni kell a jogállamiságot. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Egy percre, Tarabella. Monsieur le Président, Madame... Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Tavaly novemberben az Európai Parlamentben fogadta Medita Burgos asszony, Jonas Burgos édesanyját. Ez a fiatal Fülöp-szigetit egy bevásárló központban rabolták el, és a mai napig semmi hír felőle. Jonas Burgos több száz eltűnt ember egyike a Fülöp-szigeteken. Semmi büntetlenség nem követi ezeket a gyilkosságokat, és nem követi őket semmiféle igazságszolgáltatás attól tartunk, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények növekedni fognak, illetve azok elrablása, akik nem értenek egyet a jelenlegi kormányjal. Mekindenáú gyilkosságát ezért elítéljük, és azt szeretnénk, hogyha fény derülne, hogy Desmail Mangua Datu milyen körülmények között tűnt el, és kínozták meg. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Másfél percben Tavares úr a szó. Obrigado, senhor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A Fülöp-szigetek 20 évvel ezelőtt a világ számára nagy reménységet jelentett. Akkor kezdődött, ők kezdték Ázsiában a demokratikus hullámot, és ez az emberi jogok területén reménykeltő volt. A munkások jogai, a diákok jogai, az emberek jogai úgy tűnt, hogy hogy ezeket tiszteletben fogják tartani. Egy demokratikus normalitás kezdődött kialakulni. Nem engedhetjük meg azt, hogy a Fülöp-szigeteki helyzet romoljon. Azonban az elmúlt években korrupcióval, erőszakos cselekményekkel kellett szembenézni, és az emberjogi aktivisták egyértelmű elnyomásával. És itt került sor a Maguindanaui eseményekre, ahol rengeteg embert lemészároltak, olyan embereket, akik egy választási kampányra készülő személyt támogattak olyan emberek ölték meg ezeket a személyeket, akiket egy klán támogat, amely klán a Magondanaui régiót uralma alá vonta. A legnagyobb mészárlásra került sor több, jog, több újságíró is életét vesztette. Nem engedhetjük meg, hogy ez tovább folytatódjon. Nem, hagyha, nem hagyhatjuk ezt szó nélkül, nem engedhetjük meg azt, hogy a Fülöp-szigetek ezen az úton induljon el. Erősíteni kell a demokráciát. A Fülöp-szigetek 20 évvel ezelőtt már reménység volt. Nagyon fontos az, hogy Gloria Arroyo elnök, akinek a akinek a e, pártja összekapcsolódik az Ampacsően családdal, ragaszkodjon ahhoz, hogy megkezdődjenek a nyomozások és a vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm. Mondja az elnök, Lokpiller képviselője a szomás másfél Köszönöm, elnök úr ennek a sürgősségi állásfoglalásnak az a közvetlen oka, hogy 57 embert meggyilkoltak akik egy regionális választás keretében a megválasztandó szemét kísérték. Ez a brutális támadás delegációval szemben nem egyedülálló, évek óta folyamatos fenyegetettség alatt élnek politikusok, emberek eltűnnek nyom nélkül, anélkül, hogy ezeknek az eseteknek utána mennének a hatóságok a kormánynak, mint hogyha nem is lenne szándéka arra, hogy ezeket az eseteket kezelje. Több száz esetből csak kettő derített föl, és egy felső vezetőt sem büntettek meg a bíróságok felelősség elmulasztása miatt. Ezek a gyilkosságok a polgári lakosság szempontjából is szörnyűek, emberi jogi harcosok, szakszervezeti harcosok és reformerek vannak köztük. A civil társadalom félelemben él, és a politikai párbeszéd gyakorlatilag megszűnt az országban. Ebben az atmoszférában készül most a Fülöp-szigetek a májusi választásokra. Félelemmel tölt el, hogy még várhatóan még több politikai gyilkosság lesz a következő időszakban, és éppen ezért nagyon fontos, hogy most a Fülöp-szigeti kormány hatékony intézkedésekkel lépjen föl a demokratikus választások kapcsán is az ilyen eseményekkel szemben. A hatos cikkünkben azt követeljük, hogy minden politikai fogoly kiszabadítását követeljük, és ezért mindent meg kell tenni az Európai Unió különböző intézményeinek, hogy hazatérhessenek a politikai fogvatartottak családjaikhoz. Köszönöm szépen, Lochbiller képviselő. A frakciók következnek. A szocialisták nevében és demokraták nevében Paleckis képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr hogyha megkérdezzük az átlag európait arról, ami a Fülöp-szigeteken történik, hát valószínűleg meg se tudná válaszolni a kérdést. Azt mondaná, hogy hát a televízióban nem láttam erről semmit, mint nyugodt a helyzet a Fülöp-szigeteken. Azonban itt arról van szó, hogy, hogy láncfűrészet gyilkolnak embereket, mészárlásról van szó, élve temetnek el embereket. Legutóbb is rengeteg embert lemészároltak, a mészárlásoknak rengeteg újságíró esett áldozatul. Az összes áldozat fele újságíró volt. Ez volt a legnagyobb újságírók ellen elkövetett mészárlás az elmúlt időszakban. Meg kell, meg kell állítani ezt az erőszakot, a helyi milíciákat fel kell oszlatni, és az állami igazságszolgáltatás helyre kell állítani. Ez a legfontosabb követelés. Köszönöm elnök, köszönöm szépen Pál Paleckis kiszúrnak, most pedig egy percre Geringer de Odenberg kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Május 10-én lesznek elnökválasztások és helyhatósági választások, ami azt jelenti, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fair választások legyenek. Ezért meg kell találni a mészárlások bűnöseit. Eddig a helyi igazságszolgáltatás nem tett sok mindent annak érdekében, hogy megtalálja a bűnösöket. Oly sok hibát követtek el az eljárás során, hogy ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy továbbra is fennáll a törvénytelenség. A Fülöp-szigeteken még további lépésekre van szükség ahhoz, hogy az EU által biztosított pénzösszegek hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Ennek a célja ugyanis az volt, hogy a demokráciát építsék és helyreállítsák a közrendet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Geringer képviselő. Most a spontán hozzászólók következnek. Először Romeva úr egy percben. Gracias, muy brevemente. Simplemente para recordar que estamos en... Köszönöm. Nagyon röviden. Csak emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy új évet írunk, új szerződést, de ugyanazok a ö, ö, nehézségek ö, sújtanak minket, mint korábban a, szür, a sürgősségi tárgyalásokra még nagyobb szükség van, illetve olyan eszközökre, amelyekkel reagálhatunk ezekre az esetekre. Szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, hogy annak ellenére, hogy olyan helyzet ez, amelynek hatása van más területekre is a világon, a közelmúlt eseményei ben több mint ezer ember tűnt el, vagy gyilkolták meg őket. Úgyhogy strukturális várásra van szükség. Nem lehet csak lamentálni a tényeken, hanem reagálnunk kell rájuk. Az emberi jogi harcosok közül leginkább az újságírókat érinti ez a probléma. Nem hallgathatunk, szembe kell néznünk a helyzettel. Köszönöm. Köszönöm, Romeva úr. Egy percben Csárnecki úr a szó. Pani Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió az emberi jogok védelmezője. Elvileg. És sajnos ez a spanyol elnökség alatt úgy tűnik, hogy nem prioritás, hiszen nincs is itt a spanyol elnökség képviselője. Az emberi jogokról beszélünk, nemzetközi fellépésről, és a tanács képviselője nincs jelen. Ez mit jelent? Elfogadhatatlan. A Fülöp-szigetek keresztény hagyománya rendelkező ország az európai kultúrához kötődik, és éppen ezért, már csak ezért is az emberi jogokat sokkal komolyabban kellene venni. Ne csak szolidaritásunkról biztosítsuk a szenvedőket és hallassuk hangunkat, hanem lépjünk is konkrétan. Biztos asszony, most öné a szó, hogy összefoglalja a vita tanulságait. Mr. Pr- Mr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Én képviselem a főképviselőt. És az Európai Bizottságot. A Maguindanaui mészállás november 23-án, tavaly november 23-án, amelyben 57 ember vesztette életét, régó, régre visszanyúló emberi jogi problémákat vetett föl a Fülöp-szigeteken. számos ember esett áldozatul már korábban is az elnyomásnak, illetve gyilkosságoknak. Az a kormány elítélte ezeket, ezt az eseményt, és ígéretet tett arra, hogy a bűnösöket kézre keríti. Ez nagyon fontos, hiszen meg kell, meg kell állítani a büntetlenség kultúráját, fel kell számolni a büntetlenség kultúráját ezen a területen. Az, e, a kormány fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy az emberi jogokat erősítse. E, a jelenlegi e, kormány, Darolyó kormánya megszüntette a halálbüntetést, és az ázsiai kartában vállalta az emberi jogok védelmét. Egy nagyon hosszú 40 évre visszatekintő konfliktusra, iszlám csoportokkal való konfliktusra nyúlik vissza, nyúlnak vissza ezek az események. Várjuk, hogy az év második részében a probléma megoldására valamilyen egyezmény szülessen. A egyes a egyes ilyen konfliktusok nem közösségeken közötti konfliktusok voltak, hanem politikai választásokra készülő klánok, családok, mind muzulmán család közötti villongások. A Fülöp-szigetekkel partnerségi és együttműködési megegyezésre készülünk, erről szólnak a tárgyalások, és ezek tartalmazzák az emberjogi kérdéseket is. Ezeknek tiszteletben tartását várjuk egy EU Fülöp-szigeteki e, igazságszolgáltatási segítségnyújtási missziót, e, e, missziónak a kezdeményezését fogalmaztuk meg. Ez egy nagyon aktuális, nagyon fontos misszió. A rendőrség, a katonaság és az igazságszolgáltatásnak nyújtó technikai segítségnyújtásra kerülhet sor. Segítenünk kell az igazságszolgáltatáson kívüli bíráskodás megszüntetésében és a gyilkosságok megszüntetésében. 18 hónapig tarthat ez a misszió, ez a stabilitási eszköz finanszírozza. E, első körben 18 hónapig tart, de ez, e, ezt ki lehet bővíteni, meg lehet hosszabbítani. Egyéb más e, projektjeink vannak az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Ezek között szerepel a monitorozás, a nemzetközi kötelezettség végrehajtásának felülvizsgálata, a a szavazók tájékoztatása. Az Európai Unió segít a Maguindanaui régiónak annak érdekében, hogy felderítsék ezt az eseményt, és hogy a bizalmat helyreállítsák ebben a régióban is. Azonban továbbra is szoros figyelemmel kell kísérnünk ezt az eseményt. Elnök, köszönöm ezt, a napirendi pontot lezárom erről majd később szavazunk. Kérem mindenki foglaljon helyet, ugyanis kezdődik a szavazás. Lokpiller asszony, még egyszer szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szóbeli módosító javaslatát a szavazás során megfelelő időpontban előadhatja.